Dear colleagues, Kollégák, úgy gondolom, hogy elkezdjük, reménykedve, reménykedünk abban, hogy a többiek majd csatlakoznak. Kérem, csukják be a terem ajtaját. Kollégáim, önök nagyon hangosak, hangosabbak, mint én. Szíveskedjenek abba hagyni a beszélgetést. <clears throat> megkezdjük az ülést. Akinek sürgős megbeszélni valója van, az távozzon. Az mostani témánk a kohéziós politika szerepe az EU legkülső régióiban az Európa 2020 stratégiával összefüggésben. Ez egy saját kezdeményezésű vélemény, előadója Nuno Teixeira. Felkérem kollégámat, hogy prezentálja a jelentését. Egyébként elmondom, hogy két nagyon fontos vendégelőadónk is van. Pedro Szolbes Mira volt európai biztos. Ha jól emlékszem, Pedro, te hoztad létre az eurót, vagy te kezdted el? Mindenesetre ott voltál valahol a bölcsőjénél. A az Európai Bizottság felkérésére készült ez a jelentés. Ugyancsak velünk van Anna Paula Leszi, aki osztályvezető, a legkülső régió koordinációjával foglalkozó osztály osztályvezetője az Európai Bizottság regionális politikai főigazgatóságán. Ezzel minden további nélkül kérem, Nunyó, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is lenne egy kérdés, ami az eljárást illeti. Az a kérdés összefügg azzal, ami más bizottságokban történt, de itt még nem van egy vita, egy munkadokumentumról, amelyet a portugál képviselő nyújtott be. Nos, én panasz szeretnék emelni azért, mert nincs meg a fordítás, tolmácsolás portugál nyelvre. Ez történt a, a közlekedési szakbizottságban is, ott azt mondták, hogy mivel nem vagyok állandó tag, és ezzel magyarázták, de itt nem hallgathatom a portugál nyelvi tolmácsolást, és itt pedig állandó tag vagyok. Vannak ö, olyanok, akik Madeirából idejöttek, hosszú utat tettek meg, és nem hallgathatják a saját anyanyelvükön ezt a vitát. Miért történik ez Milyen kritérium alapján történik a nyelvek kiosztása? Szeretném tudni. Valaki biztos meghozta ezt a döntést, szeretném tudni, hogy milyen kritériumok alapján alapján választották, hogy melyik nyelvek lesznek képviselve, és melyik nem. Megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a bizottság titkárságának, mert nem csak ezen a ponton, de más pontokon is nagyon sokat dolgoztak, Kárla Kálványó nagyon sokat tett, nagyon sokat dolgozott velem ebben a szövegben. Ennyit szerettem volna előzetesen mondani. Majd rá szeretnék térni a szövegre, köszönetet szeretnék mondani a szakértőknek, Petra Solvesnek és Anna Paula Lessinek, akik részt vettek velem együtt ennek a szövegnek a kidolgozásában. Egy megtiszteltetés volt számomra velük dolgozni, megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek a szakbizottság előtt, és elindíthatom ezt az igen fontos és számomra nagyon kedves témát. A kohéziós politika szerepe az EU legkülsőbb régióiban az Európa 2020 stratégiával összefüggésben. Néhány pontot szeretnék kihangsúlyozni, ami szerepel a munkadokumentumban, amelyet korábban átvettünk. Mint ahogy önök tudják, a legkülső régiók kilencen vannak, nyolc lesz majd 2012-től, tehát olyan régiókról van szó, amelyek nagyon specifikus jellegzetességekkel bírnak, ezeket az Európai Uniós szerződés elismeri a 349-es cikkében. Ez lehetővé teszi, hogy megkülönböztetett eh, bánásmódban részesüljenek ezek a térségek, és ami a kohéziós politikát illeti, a jelenlegi felmerülő kérdés az, hogy hogyan tudjuk konkretizálni a 2020-as stratégia célkitűzését intelligensen ezekkel a régiókkal kapcsolatban. Ezt a munkadokumentumot három része szeretném tagolni. Első, meg különböztetett figyelmet szentelni, bánásmódot szentelni ezeknek a régióknak, amelyik figyelembe veszi a különlegességeit az EU politikákon belül, különös tekintettel a kohéziós politikára, majd aztán egy második prioritás, alkalmazni az európai politikát a legkülső eh, régióknak a különös mi voltára, különleges mi voltára való tekintettel, figyelembe véve az, hogy mit jelképeznek ezek a területek az Európai Unió számára, jobb tökéletesíteni ezeknek a régióknak az integrációt az Európai Unióban, előmozdítani az együttműködéseket harmadik országokkal, azokkal az országokkal, amelyik történelmileg jelentős kapcsolatokat tartanak ezekkel a régiókkal. Tehát egy záradékról van szó, Szent Bartolome esetében például, amelyik már nem lesz eh, legkülső régió, azokkal, azokat figyelembe kell venni. Oda kell figyelni erre, mert ez lehetővé teszi nem csak, hogy kilépünk a legkülső régiók listájából, hanem be is lehet lépni. Áróba például, amelyik jelenleg Hollandiához tartozik, Hollandia a külső területe, ott egy referendum lesz annak érdekében, hogy meghatározzák, hogy a lakosság akar-e a legkülső régiókhoz tartozni, vagy sem ez egy egyedülálló lehetőség más sokokból kifolyólag is. A strukturális a kohéziós politikájáról is van szó a következő pénzügyi keretre vonatkozóan, ezen erről zajlik a munka most. Rá szeretnénk mutatni arra, hogy a FEDER eh, keret, amelyik a legkülső régiókat érinti, mm, egy csökkentés szenvedett el a 7 13-as időszakhoz képest 976 bocsánat, 56 millió euróval kevesebbet kaptak, ami egy 5%-os csökkentést jelent az előző pénzügyi kerethez képest. Ami a célkitűzéseket illeti, a például a munkanélküliség felszámolásához 50, 55 millió volt korábban, és 53 lett. Ebben az esetben 3%-os csökkenést tapasztalunk. Én úgy gondolom, hogy szimbolikus szempontból legalább mindent megten, meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezek az összegeket ne csökkentsük, hanem növeljük. A következő pénzügyi keretben majd 5%-os csökkentés lesz. Pedig olyan térségekről van szó, ahol rendkívül alacsony a foglalkoztatás, nagyon nehéz helyzetben vannak, és még ráadásul emelt illetve csökkentik a juttatásokat. Erre oda kell figyelni. Az utóbbi időkben nagyon sok jelentés volt, nagyon sok cikk volt, amelyek foglalkoztak a legkülső régiók problémáival, de ugyanakkor elég felszínesen foglalkoztak ezekkel. Most a Szobresz jelentés egy lépést előrébb megy, van végre egy olyan dokumentum, amely rámutat arra, hogy milyen utat kell követni. Ez gyakorlatilag egy roadmap, amelyik nem csak, hogy rámutat a problémákra, amelyekkel szembesülnek a legkülsőbb régiók, hanem egy 22 pontos felsorolás létezik benne, amelyik rámutat arra, hogy mit kellene tenni. Az egyik dolog, ami szerepel ebben a jelentésben, amire rá szeretnénk mutatni, a kis és középvállalatok támogatása a legkülső régiókban, ez egy rendkívül fontos dolog. 50%-os finanszírozást ad ez a program, ez Martinikban volt egy sajtótájékoztató, és abban elhangzott az, hogy azok, akik meg akarják tartani ezeket a finanszírozásokat, azoknak keményen kell küzdenünk. Én nem tudom, hogy hogy fog lezajlani ez a csata, ez a harc. Itt kell elkezdeni ezt a harcot? Nem tudom, elnök úr. Mi hajlandóak vagyunk harcba szállni, mert meg akarjuk emelni ezeket, ezeket a pénzügyi kereteket. Egy másik dolog, fog, amivel foglalkozni szeretnék, ez ezeknek az alapoknak az alacsony felhasználási ráta. 50%-os együttes finanszírozás mellett nagyon nehéz ezeket a pénzeket felhasználni. Ráadásul szegény térségekről van szó, és nagyon nagy nehézségekkel néznek szembe, nem tudják a a finanszírozása rájuk eső részét eh, kifizetni. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogyha megemelnék 85%-ra eh, eh, az EU-s finanszírozás arányát, és ez az egyetlen lépés ahhoz, hogy magasabb legyen a pénzek felhasználásának az aránya. Ezeket a ezeket a javaslatokat el kell juttatni majd a régió főigazgatóságnak. Úgy gondolom, hogy a régió főigazgatóságnak kell ezt a párbeszédet elindítania, kell rendezni a szálakat, és nekik kell az egész folyamat fölött őrködni. Azt hiszem, hogy egy alapvető szerep vár a főigazgatóságra, nagyon fontos, hogy rámutasson arra, hogy hogyan lehet ezt a 22 ajánlást a gyakorlatba ültetni, az a 22 ajánlás, amelyik a szorbesz jelentésben szerepel. Nem is akarom nagyon kihasználni az időt, és át is adom a szót a szakértőknek, hogy mondják el véleményeiket. Thank you. Köszönjük szépen, valóban. Most akkor megkérem Pedro Szolbest, hogy kommentálja a jelentést, amennyire ön lényegesnek tartja, segítsen bennünket a jobb megértésben. Megadom a szót. Muchas gracias, presidenta. Voy a intentar en un corto periodo. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden megpróbálom bemutatni ennek a jelentésnek a legfontosabb elemeit. Köszönöm szépen a előadónak és az elnökasszonynak a meghívást, hogy itt lehetek. Mint ahogy önök tudják, október 12-én két biztosnak eljuttattuk ezt az anyagot, és azóta ez az anyag nyilvánosságra került, nyilvánosságra hozták, el lehet olvasni. Bárnyi biztos úr adta a kezdeti megbizatás, hogy nézzük meg, hogy milyen módon tudják tudnak, tudják kihasználni a belső piac előnyeit a legkülső régiókban. Tehát ez volt a kezdeti felkérés. Az első, amit észrevettünk, az az, hogy van egy különbség az egységes piac valósága és az egységes piac fikciója között. hogyha azt gondoljuk, hogy az egységes piacot ugyanúgy lehet alkalmazni olyan területeken, amelyek rendkívül messze vannak, és eléggé kis területekről van szó, kis lakossággal, ez, ez, ez valóban nagyon messze áll a valóságtól ez a megközelítés. Én úgy gondolom, hogy nagyon időszerű volt ez a jelentés, és nagyon szükséges. Szükséges azért, mert kereslet, igény volt arra, hogy megnézzük, hogy mi történt. Mário Monti 2010-ben, amikor a jelentését benyújtott a belső piacról, azt mondta, hogy nagyon népszerűtlen, de ugyanakkor nagyon nagy igény van a belső piacra. Erre utalnék én is, ezzel találkoztam én is, a legkülső régiak problémája nem az kell, hogy legyen, hogy összegyűjtsük a panaszokat, és eh, fenntartani a múltat, hanem az egész megközelítést máshonnan elindítani, megnézni, hogy honnan tudunk új utakat nyitni a belső piac körülmények között vannak tények. Távol vannak ezek a területek, természetes elhelyezkedésük szükségesít ez, hogy kompenzációkat kapjanak. Ami gazdaság, a gazdaságot illeti, a gazdasági helyzetüket illeti, néhány újdonság van. Az egyik a válság a válság rendkívül negatív hatással volt a legkülső régiókban, főleg ami a foglalkoztatást illeti. A pozitív fejlemények is vannak, a 2020-as stratégia, fenntartható fejlődés, az odafigyelés a környezetvédelemre, az éghajlatváltozása, ezek mind nagyon fontos aspektusok ezeknek a régióknak a tekintetében. Időszerű ez a jelentés, mint ahogy már Teseira úr, képviselő úr mondta, az, amivel foglalkozunk, egy olyan helyzet, amelyik révén a jövőben meg fogjuk határozni, hogy a jövőben mekkora összegeket fognak kapni, támogatási összegeket fognak kapni ezek a legkülső régiók, és ez azért időszerű, mert most zajlik ennek a megvitatása a bizottságban, és úgy gondolom, hogy a bizottság sokkal globálisabb megközelítésben fog ezzel a kérdéssel foglalkozni, így helyes, hogy mi rámutatunk ezeknek a legkülsőbb régióknak a sajátosságaira. Én úgy gondolom, hogy azon kívül, hogy megnézzük, hogy mi volt eddig, mit zajlott eddig ezekben a legkülsőbb régiókban, nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy jövőben mit lehet csinálni. Tehát felvázoltunk néhány utat. 22 ajánlást dolgoztunk ki a végén, ezekre rá fogok mutatni és van néhány újdonság, amit javasolunk, amelyik úgy gondolunk, hogy kihívás lehet ezeknek a régióknak. Az egyik ezek közül a finanszírozás kérdése általánosságban mondhatnám, de konkrétan a KKV-k számára. Nagyon szegmentált piacokról van szó, nagy, ezeknek a városokban jelentkezik leginkább, de sok probléma van ezzel kapcsolatosan a polgárok szabad mozgása létezik, a Európán belül, de azt kell, hogy lássuk, hogy a legkülsőbb régiók, a legkülső régiókból nem nagyon utaznak az emberek, és van néhány korlátozó tényező, amelyik meggátolja, hogy ők utazzanak. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a képzés sem alkalmazkodik az újabb kihívásokhoz, például az új technológiák tekintetében. Ugyanakkor egy másik probléma az, hogy elő kell segíteni a kapcsolatfenntartás a környező országokkal, a környező régiókkal, ott, ahol vannak. Fontos lenne, az is, hogy megfelelő legyen a tájékoztatást, ami e, a, a, a fogyasztókat illeti. Nagyon sok per van, főleg a körülöttük lévő térségekkel szemben. Úgy vélem, hogy nagyon fontos, e, hogy ezen erősítjünk. Egy másik dolog, ami nagyon fontos, az, hogy biztosítani kell az infrastruktúrát, ez lenne a negyedik tenge, olyan infrastruktúrák, amelyek szükségesek ahhoz, hogy könnyebben eljuthassanak a közösségi területre, ugyanakkor olyan struktúrák, amelyek összefüggésben vannak az új technológiákkal. Igen, fizikai mozgás, és elő segíteni, de ugyanakkor az új technológiákhoz való hozzáférést is biztosítani. Egyes esetekben tehát specifikus hálózatokat kellene létrehozni. Az ötödik pont a ö, ha sido su situación física. Helyi kereskedelem ezeknek a legkülső régióknak. Nos, a digitális világban a tér problémája egyre elhanyagolhatóbb, amennyiben megvannak a hálózatok. Másképpen mondva, hogyha jövőben a piac, amelyik több munkaerőt fog kérni, azt hiszem, hogy nagyon jelentős lehetőséget nyújthat ezeknek eh, a legkülsőbb régióknak. Vannak bizonyos mutatók, bizonyos eh, térképe, meg, meg megmutatják, hogy merre felé mennek ezek a kábelek és ezek a technológiák, és ezek jelentősen érintik a legkülső régiókat. Egy másik kérdés, amely jelentős, a energiaforrások hatékonyabb felhasználása. A 2020-as terve agendában, ott nagyon nagy figyelmet szentelünk a megújuló energiáknak és az energiapocsékolásnak, illetve a CO2 kibocsátásnak a csökkentésére hívja fel a figyelmet. Ebben a tekintetben a legkülső régiókban, amelyek szigetek elsősorban, nagyon sok olyan megújuló energiaforrás van, amelyik érdekelté teheti. Például a Hierra szigetnél lévő erőforrásokat föl lehet használni, ezeket a természetes erőforrásokat, és azt fejleszteni lehet oly módon, hogy 2020-ig a felhasználat energiáknak a 20%-a megújuló energiákból fog származni. Ezt hatékonyan kell felhasználni, de úgy gondolom, hogy mindenképpen dolgozni kell azért, hogy versenyképes legyen ez az energiatípus. Én úgy gondolom tehát, hogy a megújuló energiákra külön figyelmet kell szentelni. Egy másik téma a hetedik tengelynél, amelyikre oda kell figyelni, az a ö, szociális kohézió. Annak érdekében, hogy a egységes piachoz jobban, könnyebben tudjanak hozzájutni, és ezzel csökkenteni kell a, a földrajzi akadályokat. Például a mezőgazdasági termékek forgalmazásában, halászati termékek forgalmazásában. Ez egy sor akadály van, amelyik meggátolja, hogy ezek könnyen eljuthassanak a belső piacra oda kell figyelni a biodiverzitásra, az éghajlatváltozásra, ami rendkívül fontos témák ezeknél a legkülső régióknál, főleg ami a kutatás és az innovációt illeti, és hogyha oda és ha figyelembe vesszük, hogy a tenger milyen fontosságú ezekben a ö, legkülső régiókban. Tehát jobban ki kell terjeszteni a belső, az egységes piacot ezekre a területekre is. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy regionális partnerségi programokban is kellene gondolkodni. Ezek a ezeket a legkülső területeket nagyon sokszor összefüggésbe hozzák Európával, de elfelejtjük azt a térséget, amelyen elhelyezkednek. Nagyon sokszor mi elfelejtjük, hogy ott azokon a térségeken is érdemes lenne partnerségi eh, programokat elindítani, amelyeket eh, az Európai Unió finanszíroz. Nagyon sokszor ezek a tervek ugyanis nem hajthatók végre, mert nem lehet a finanszírozást megoldani, mert a terület a tevéke a projekt nagy részét, vagy egyik részét az Európán kívüli területeket érintene. Ezek a legkülső régiók ráadásul egyfajta kaput jelentenének Dél-Amerika, Afrika vonatkozásában, és azért nagyon fontos lenne, hogy transzverzális intézkedéseket vezessünk be. Az európai szabályozásokat úgy kellene kidolgozni, hogy oda kell figyelni ezeknek a régióknak a hm, sajátosságaira, annak érdekében, hogy a lehető legjobban tudják ezek kihaknázni a lehetőségeket. Tehát egységes piac nagyon fontos, az életszínvonal emelése ezekben a régiókban szintén nagyon fontos, ott még mindig nagyon nagy fejlődési lehetőségek vannak. Most a bizottság és a bizottság szolgálatai a sor, hogy elemezzék eh, a lehetőségeket. A jelentésemnek az volt a szándéka, hogy a jövőbe tekintsen, hogy kidolgozzon le, eh, terveket, útvonalakat, költségvetéseket hasonlítson össze, hogy mit lehet tenni itt eh, a legkülső régiókban, és most a parlament és a bizottság innel van a feladat, hogy nézzék meg, hogy hogyan lehet ezeket kidolgozni, hogy lehet ezek, ezeket az ajánlásokat alkalmazni a valóságban. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, állok rendelkezésükre, amennyiben vannak kérdések. Köszönöm. Köszönjük, meghallgatjuk Anna Paula Leszit, utána nyitjuk meg az eszmecserét. Anna Paula, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Franciául fogok felszólalni. Persze beszélhetnék portugálul is, de engedelmével kicsit otthonosabban mozgok a francia nyelvben. Úgyhogy elnézést mindazoktól, akik Portugáliából érkeztek. Először is, elnök asszony, Engedje meg, hogy üdvözöljem Önt, és megadjak egyfajta kontextust, hogy ebbe helyezve nézhesse az eredményeinket. 2004-től kezdve gyakorlatilag egyre nagyobb szerephez jutottak ezek a kérdések, illetve a, szóban forgó régiók. Köszönöm a lehetőséget, elnök asszony. Egyúttal ugyancsak köszönöm a Tessér úrnak, hogy ilyen jól elmagyarázta, hogy a szobaforgó legkülső régiókkal kapcsolatban melyek a tervek. Nagyon jól ábrázolta azokat a problémákat, amelyek várhatóan bekövetkeznek, illetve E, azokat az aspektusokat, amelyekkel a következő hónapok során szembesülünk majd. E, csak egy e, rövid bemutatót tartanék a saját egységemtől, a DG Regióról van szó, a regionális főigazgatóságról. Ez az egység pontosan a szobaforgó régióknak a speciális sajátosságait is figyelembe veszi, Tehera úr, nem akarom, hogy csalódást okozzak önnek, de ami a költségvetési ügyeket illeti, hát ez meghaladja a mi munkaköri leírásunkat. Erről tehát a, a pénzügyi e, keretről, vagy az MFF-ről, a több éves pénzügyi keretről nem tudok e, szólni. A magam nevében mondom ezt. Szeretném, ha nem lenne félreértés ezzel a témával kapcsolatban. E, enyhén e, csökkentek a, a legkülső régiók számára elérhető források, azonban az én főigazgatóságom úgy látja, e, hogy a csökkentések valóban a költségvetési megszorításokat tükrözik. Ezt a bizottság kötelesen kellett, hogy végrehajtsa, akkor, amikor kidolgozta a költségvetési javaslatait. Ezek után elmondhatnám, hogy a bizottság javaslatai, ahogy ön is rámutatott, ezek javaslatok. Bőven van még tennivaló az Európai Parlamentben is és a tanácsban is. Tehát a, <clears throat> ha vannak szükséges változtatások, vagy lényegi elemeket változtatni kell, akkor ezt 2012-ben, 2013-ban végre kell majd hajtani. <clears throat> Ugyanakkor a tárgyalások során bizonyára visszaállítanak olyan prioritásokat, amelyeket korábban félreállítottak a legkülsőbb régiók vonatkozásában. Nyilvánvalóan szükség lesz egy sokkal tágabb vitára, amely szélesebb körű, mint az, amit itt folytatunk ma. Néhány aspektust szeretnék azonban megvilágítani az önök számára. Hmm. Ezek az Európa 2020 stratégia lelkét adják. A kohéziós politika az egyik eszköz. Ezzel szeretnénk lényegi, lényegi elemekkel feltölteni a, produkt, a, a szakpolitikát, felzárkóztatást, növekedést, munkahelyteremtést szeretnénk. Ezt üzenjük a legkülső régióknak, tehát itt többről van szó, mint költségvetési megfontolásokról. A legkülső régiók szerintem tisztában vannak ezzel, ezzel együtt sajnálatos, hogy a költségvetés valóban csökkent, a legkülső régióknak volt egy találkozója Martinikban. Ott a biztosnak a képviselők elmondták, hogy ezt sajnálatosnak tartják, hogy nevezetesen a legkülső régiók számára elkülönített költségkeret némileg alacsonyabb, mint korábban volt. Egyetértek, el tudom fogadni hogy ez egy nagyon gyakorlatias megközelítés eredménye. Lényegi fellépésekre lesz majd szükség a saját szervezeti egységemnél. Mindenképpen igyekszünk a lényegre törni. Elmondanám, hogy jelenleg a kidolgozás alatt van nálunk egy közlemény a, külső, a legkülső régiókkal kapcsolatban. Ebben egy egész sorra való gyakorlati dokumentumot veszünk figyelembe, akár szakpolitikának, akár stratégiának nevezhetjük ezeket a dolgokat. Nagyon fontos anyagaink vannak, ezeket most tanulmányozzuk. Azt akarjuk meg, megállapítani, hogy a, a megközelítésben, hogy tudunk a leginkább gyakorlatiasak lenni. Ezt a anyagot a parlamenti képviselők, illetve a legkülső régiók képviselői dolgozzák ki. Ugyancsak elkészült 2010-ben egy memorandum, az is egy nagyon jelentős dokumentum. Ebben található a régiók prioritásának és fontos kérdéseinek a felsorolása. Van még valami más is, amit talán nem ismernek szél, szélesebb körben. A saját ö, egységem ö, ö, készítette ezt el, a legkülsőbb régiók növekedési tényezőit ö, vettük ebben sorba. Ö, az érintetteket a tanulmányokról tájékoztattok. Ezekben a tanulmányokban vannak különféle elemek, amelyek nagyon tisztán rögzítik, hogy mi is a legkülsőbb régiók helyzete, hogy odakint a régiókban milyen várakozások vannak. Ezek egybecsengnek az Európai Unió céljaival. A speaker azt mondja, hogy nem tudom mennyi időm van még. Azonban <clears throat> hadd mondjam el, hogy a számunkra fontos, hogy figyelemmel kísérjük a legkülső régiók evolúcióját. Az Európai Szerződésben van egy cikke, amely alapján megváltoztatható a régió egyes elemeinek a státusza. ez egyik státusza már meg is változott. Jelenleg egyfajta vizsgálat folyik, megnézzük, hogy hogyan lehet ezt a, a státusz megváltást végrehajtani. A holland antillákon is folyamatban van egy ilyen felmérés. Nagy ö, körültekintéssel és figyelemmel állunk a témához. A magam részéről ennyit szerettem volna mondani. Ahogy Pedro Szolbes is mondta, illetve Teixeira úr, ahogy a, az anyagában leírta. Nos, hát a mi a magunk részéről ö, így járunk el majd a jövőben. Szerettem volna még szólni a bizottság prioritásairól, illetve saját megjegyzéseim is volnának. A jövő szempontjából fontos tájékoztatni a legkülső régió tagjait, hogy mennyire szükség van és milyen fontos az, hogy ők is részt vegyenek a döntéshozatali folyamatban. <clears throat> El kell nekik mondanunk, hogy Együttműködő partnerként kell részt venni ők a partneriségi megállapodásokban, a szerződések kidolgozásában. Egyúttal <clears throat> igyekszünk helyi igazgatási kapacitásokat is kiépíteni, mert számos regionális helyszínen az intézményi és az administratív kapacitások hiányoznak. a hármas spirál, e, így is szokták nevezni e, azt a dolgot, amelynek segítségével támogatjuk a komplementer módon történő fejlődést, az érdekelt felek, a vállalkozók világa, illetve a kutatás világa összefonódik egy hármas spirálban. Ez nagyon fontos. csak azt tudom ismételni, amit Pedro Szolves is mondott, mm, támogatnunk kell az innovációt, a bizottság részéről nincs ellenvetés, szívesen dolgozunk technológiai, a technológiai fejlesztéssel foglalkozó testületekkel, különféle platformokat akarok létrehozni. Az egyik az ilyen okos specializáló, specializációnak nevezett irány hogy a, régió, a legkülső régióknak ugyanolyan problémái vannak, mint mindenki másnak, azonban ö, problémáik egy részére már léteznek megoldások, ehhez kellene, hogy hozzáférjenek. Elmondanám még, hogy a legkülső régiók számára nagyon fontos, hogy a rendelkezésükre álló valamennyi eszközt és lehetőséget kihasználják. A kohéziós politika nyilván ebben nagyobb összegek vannak. Most a kohéziós politikán kívül vannak egyéb források is, illetve egyéb pénzösszegek is elérhetők a számokra, például a kutatási keretprogram, kutatási fejlesztési eh, keretprogram, az innovációs program, különféle csereprogramok, illetve egyéb szakpolitikák vannak, amelyek rendelkezésre állnak, és eh, a projekteken belül van még további mozgástér, vannak lehetőségek. Végezetül pedig emlékeztetni szeretném önöket. Úgy is tudom, hogy tudják, de azért még egyszer megemlítem, jelezni szeretném, hogy ezt a lehetőséget üstökön kell ragadnunk, most kell megcsinálni a szükséges változtatásokat, amelyekről a legkülső régiók úgy érzik, hogy kulcsfontosságúak, és tükrözik a sajátos szükségleteiket. Talán fogalmazhatunk úgy is, hogy most kellene minimálisra csökkenteni azt az elhanyagoltságot, amit ők úgy éreztek, hogy találkoztak vele a múltban. A magam részéről nagyon szívesen állok rendelkezésre, hogyha vannak problémái, problémák, illetve agályok a legkülső régiókkal kapcsolatban itt állok a rendelkezésre. Elnök, akkor most megnyitjuk az eszmecserét. Kollégák, elmondanám, hogy számokra természetesen fontos, hogy megvizsgáljuk és elgondolkodjunk a hallottakon, és elgondolkodjunk azon is, hogy mindez hogyan hat a jövő szabályozási kereteire. Számos dolog van, amelyek igencsak a legkülső régiók sajátosságait tükrözik, e, a szakpolitikát a lehető leghatékonyabbra és eredményesebbre kellene e, fognunk. Celer úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon köszönöm, hogy a szakbizottságunk e, alkalmat teremtett arra, hogy ezzel a nagyon fontos témával foglalkozzon, és köszönöm eh, Teszera eh, úrnak, eh, Mira úrnak és Leszi asszonynak a bevezetőt. Először is szerintem azt kellene tennünk, hogy tisztázzuk, hogy mi tartozik az Európai Unióhoz, ami a legkülső régiókat illeti, illetve mennyiben erősíthetők ezek. A francia gajanai delegációban én is részt vettem, és ott is többször szóba került, hogy az Európai Parlament hogyan kezeli a legkülső régiók kérdését. Itt komoly deficitek vannak, és szerintem ezt mindenféleképpen tudomásul kell vennünk. Ez csak zárójelben. Másrészt, ha már itt említettem francia Guyanát, és megismerkedtem ezzel a szigettel, valamint Tenerifán is jártunk, teljesen egyértelmű volt, hogy a periférikus régiók nem a gyengeség szempontjából kell megítélni, mert hogy itt nehézkes a szállítás, a közlekedés, vagy elszigeteltek, hanem arra kell össze, összpontosítanunk, hogy mi a erősségük, mennyivel járulhatnak hozzá az Európai Unióhoz. Tehát ezeket a régiókat amelyek nagyon messze esnek Európától, megfelelő módon kell képviseltetni, és a globális kihívásokra tekintettel más földrészekre tekintettel ezeket a régiókat el kell ismerni, és az összes lehetőséget meg kell ragadni, a kutatást, a az innovációt, az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdéseket, az energiahatékonyságot és a többi, hogy a rendelkezés álló lehetőséget ki tudjuk aktázni. Szolbes úr említette, hogy az ásványi energiaforrásoktól még mindig nagy mértékben függnek ezek a régiók. Különösen igaz ez Tenerifára. Itt egy intézmény működik, amely kifejezetten a megújuló energiaforrásokkal foglalkozik. Ez már évek óta kutatja azt, hogy a megújuló energiaforrásokat a trópusi, szubtrópusi területeken hogyan lehet kiaknázni, és ezzel csökkenthető az ásványi energiaforrásoktól való függés. A francia guajanai látogatásom során jártunk a dél-amerikai kontinensen, Brazíliában is, és gyakorlatilag ez a terület képviseli az Európai Uniót ott abban a régióban. Itt számos probléma van például a népesség csökkenése, az illegális bevándorlás, a terület 95%-a szubtrópusi, és ezzel különböző kutatások foglalkoznak, hogy a biodiverzitás hogyan őrizhető meg. Tehát itt komoly kapacitásokat kellene kiépíteni más országokkal közösen. Úgyhogy erre kellene összpontosítanunk, hogy az Európai Unió támogatási politikájával hogyan lehet erősíteni az ottani lehetőségek kihasználását, az ottani szereplők tevékenységét. A legkülső régiók természetesen elsősorban a saját anyaországuk felé tartoznak felelősséggel. Itt több dolgot felvázoltam már, hogy más földrészeken, ahol jelen van az EU, Mindenféleképpen komoly lehetőségünk van, amit ki kell használnunk, és támogatni ezeket a régiókat. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, Albris úr. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni Tiséro úrnak és Szolves úrnak, Anna Paula asszonynak, hogy ide látogatnak most ma délután a szakbizottságunkhoz, és megvitathatjuk velük ezt a nagyon fontos témát. Soldes úr egy nagyon jó jelentést, konkrét javaslatokat ismertetett a legkülső régiók jövőjével kapcsolatosan, és talán kicsikét túl pragmatikus volt, Amikor a szakbizottság és a bizottság ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, akkor nagyon hajlamos általában csak koncepciókkal, elvi szinten foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, de itt most valóban egy nagyon gyakorlatias megközelítést hallhattunk a legkülső régiókkal kapcsolatosan. És ami az intézkedési csomagot illeti, fontos, hogy megőrizzük a kohéziós politika legfőbb sarköveit, és ennek révén csökkenteni tudjuk a az egyensúly hiányokat, illetve a különböző hátrányos helyzeteket az Európai Unión belül. természetesen nem lehet a dolgokon egyik napról a másikra változtatni, de fokozatosan azon kell dolgoznunk, hogy ezek a változások bekövetkezzenek, és ehhez eszköz számunkra a kohéziós politika. Anna Paula említette, a különböző alapokból rendelkezésre álló források csökkenését. A parlamenti képviselők, akik ezeket a régiókat képviselik, már hangot adtak ezeknek a problémáknak. Fontos, hogy méltányos helyzetet teremtsünk, és az esetleges egyenlőtlenségeket felszámoljuk semmi nem indokolja ezeknek a régióknak juttatott források csökkenés, csökkentését. Ennek ez, ez nem észszerű lépés. Úgy tűnik, hogy egyfajta hogy bizonyos jelek mutatkoznak arra, hogy ezt a politikát eh, háttérbe szorítsák. A helyzet eh, meglehetősen sajátos. A rendelkezésre álló összegek eh, csökkentek, és semmiféleképpen nem indokolatos, észszerű politika ez az érintett térségekkel, régiókkal kapcsolatosan. Ezen az úton nem lehet járni. Vannak olyan esetek, amikor a régiók elszigeteltsége, a nehéz hozzáférhetősége okozza a problémát, és ezeket a problémákat kell orvosolni. Tehát a távolságból fakadó problémákat mindenféleképpen meg kell oldani, éppen ezért nem indokolt ezen régiók támogatásának a csökkentése. Ezen kívül minden jövőbeni stratégiában számolni kell azzal is, hogy milyen tevékenységeket folytatunk támogatási intézkedéseket valósítunk meg ezekben a régiókban, és azt is meg kell vizsgálni, hogy milyen forrásokat biztosítottunk eddig, illetve a helyzet milyen újabb igényeket vet fel. Az eddigi tevékenységnek megvolt az eredménye, ezek a régiók közeledtek az EU-hoz, javult a helyzet, tehát az eddigi politikák pozitívan értékelhetők, annak ellenére, hogy vannak újabb célkitűzések, és folytathatjuk az eddig megkezdett utat. Köszönöm szépen, Lambert kolléga. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon jó, hogy a mostani időszakban, amikor kifejezetten ezzel a kérdéssel foglalkozunk, a francia képviselők megvizsgálták eh, azt, hogy hogyan lehet eh, javítani a eh, helyzeten. Természetesen a helyzet most más a válság következtében, itt például olyan projektek kerülhetnek előtérbe, amelyek a foglalkoztathatóságot, a foglalkoztatottságot igyekeznek emelni, és tekintettel a 2020-as stratégiára az energiahatékonyság, a klímaváltozás, az innováció, azok az új területek, amelyekben a kohéziós politikának is lehet szerepe, hát azt kell megvizsgálnunk, hogy milyen lehetőségekkel rendelkeznek a szigetek. Francia Guayana például. A Galileo projekt ott már megvalósul, tehát megvan az ugródeszka, ha úgy tetszik. Úgyhogy a horizontális politikák mellett azt kell megvizsgálni, hogy milyen konkrét lehetőségeket lehet kihasználni ezeken, ezekben a régiókban. Ha megnézzük az új agendát, a zászlós hajó programokat, például a digitális agenda keretében, a forráshatékonyságot, az iparpolitikát, a munkahelyeket, készségeket, ezek mind olyan konkrétumok, amelyekkel számolni kell. Fontos tehát a lehetőségeket feltárni, és fontos, hogy mi is tájékozódjunk ezekről a lehetőségekről. Elhangzott itt már például utalás a kutatás fejlesztésre. Itt ki kellene alakítani a kiválóságra való törekvés kultúráját, egyfajta odavezető utat kellene kialakítani forrásokat kellene biztosítani a kutatás fejlesztésre. Nyilvánvalóan a keretprogramot a tagállamok fogják megvalósítani, és ennek keretében lehetne a, ezt a bizonyos kiválósághoz vezető utat kikövezni. És ugyanilyen megközelítés alkalmazható más területeken is. Végezetül pedig én holland képviselő vagyok, és Szolvesz úr joggal említette, hogy ne csak a jelenlegi három országra összpontosítsunk, hanem vegyük figyelembe például az antillák helyzetét is a 2012-es költségvetésben. Megfelelő forrásokat kell teremteni, hogy ezeket a területeket segítsük, és hogy minél inkább bevonjuk őket a kommunikációba. 2012-ben az Antilakon népszavazást tartanak, Pibags biztos úr a felelőse ennek az arubai népszavazásnak. Nyilván ezek hosszabb időt vesznek igénybe, tehát itt a proaktivitás különösen fontos a tájékoztatásra évente két milliót biztosítunk. Ugyanakkor fontos, hogy ezzel a, az összeggel éljenek is, tehát segítenünk kell őket ebben. Tessiera úr említette, hogy fontos a jövőbe is tekinteni, és egyetértek azzal, hogy valóban fel kell tárni az új lehetőségeket, az új utakat. Itt nem csak kohéziós politikáról van szó, hanem a szomszédsági szempontot is figyelembe kell venni. Uh, Jan Olbricht. Jan Olbricht. Köszönöm szépen, engedjék meg, hogy csatlakozzam az elhangzottakhoz. Amikor azt mondták, hogy a francia Guyana problémája az az, hogy kevesen vannak azok, akik egyáltalán tudnak ennek az európai területnek a létezéséről. Én néhány éve már itt vagyok a parlamentnél, de van egy kérdés, ami még mindig felmerül bennem. Szeretném, hogy ragadjuk meg az alkalmat, hogy tisztázzuk ezeket a kérdéseket. Melyek ezek az elemek? Először is meg szeretném kérdezni, hogy talán én vagyok az, aki valamit nem ismerek a, a szerződésekből, és hát kimaradt belőle, de mi a meghatározása ezeknek a legkülső régióknak? Mert hogyha azt mondjuk, hogy egyesek meg fogják kapni ezt a státuszt, és mások el fogják veszíteni ezt a státuszt, akkor nem a meghatározás kérdésről, kérdéséről van szó, tehát nem csak földrajzi kérdésről van szó, hanem van valami még, ami esetleg megváltozhat az időben, és kérdem akkor, hogy mik ezek? Hollandia kért valamit a saját szigetei számára, és most azt hallottuk, hogy más térsége kiléptek ebből a státuszból. Ez egy nagyon fontos kérdés mert a következő mandátumon lesz egy vita a szigetekről, tehát meg fogjuk beszélni az, hogy nem minden sziget legkülső régió, és nem minden legkülső régió sziget. Meg fogjuk ezt a kérdést vitatni. Tehát akkor hogy is van ez? Akkor melyek azok, amelyek megkapják ezt a státuszt, azok, amelyek távol vannak és szigetek? Úgy gondolom, hogy meg kell határozni pontosan, hogy mi a sziget, és mi a legkülső régiók. A sziget az teljesen más fogalom, mint a legkülső régió fogalma. Ezeken a kérdéseken még tisztázásra várunk. A következő kérdésem az, hogy hogyha konkrét régiókról van szó, amelyeknek van egy meghatározott státusza, és amelyek területek tartoznak egy-egy országhoz. Ez mit jelent? Van egy olyan főosztály vagy osztály, amelyik foglalkozik ezekkel a legkülső régiókkal? A kohéziós politikával is foglalkozik a legkülső régiókra nézve? Vagy ez egy olyan ö, osztály, egység, amelyik az összes európai politikát koordinálja a legkülső régiók vonatkozásában? Ez azt jelenti, hogy a, mert máskülönben azt jelentene, hogy a kohéziós politika koordinálja az összes többi európai politikát. Nagyon fontos, hogy ezt tisztázzuk, nagyon fontos, hogy ezt világosan lássuk, különben problémák lesznek. Aztán van egy másik probléma, ami kihívásokat illeti, amelyek ilyen eh, legkülső régiók előtt vannak, hallottuk azt, hogy vannak új technológiák, de új technológiák alkalmazás azokon a területeken, ugyanakkor látjuk, hogy vannak nehézségek. Hallottuk Madeirában például a víz kérdése, mert ott vizet vízhez hozzáférni nagyon nehéz, sótalanítás révén nagyon drága, tehát azoknál az országoknál nagyon drága a víz termelése, és ezek olyan sajátosságok, amelyek a földrajzi helyzetükből adódóan erednek. Tehát egyrészt vannak problémák, amelyek a távolság miatt vannak, más problémák meg egyéb sajátosságok miatt. Nagyon érdekes problémák ezek, és ezekre oda kell figyelni. Ott van Luxemburg problémája, amit említettek. Luxemburgnak is nagyon nagy problémái vannak, például ami a mi oldakat illeti. Tehát nem az a probléma, hogy távol vagyunk, hanem hogy kicsik vagyunk, vagy messzi vagyunk. Úgy látom, Maria Elena kér szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg szeretném ragadni az alkalmat, eh, hogy feltegyek egy transzverzális, horizontális jellegű kérdést, ha megengedi. Először is köszönetet szeretnék mondani Szolvesz úrnak a rendkívül időszerű jelentését a legkülső régiókról, és eh, a, köszönjük eh, külön a javaslatait, amelyek rendkívül találóak azok az elvek, amelyek előttünk fekszenek, amelyeket a bizottság dolgozott ki, azok az érettségre, a józanészre vonatkoznak, a szolidaritás, kohéziót, szociálpolitikát helyezik előtérben. Szolvesz úr, szeretnék egy kérdést feltenni. Szerintem a legjobb spanyol gazdasági miniszterek között volt az ön tapasztalatával ön mit tenne, hogyan mm, egyeztetné össze a szolidaritást, a szociális érzékenységet és a gazdasági szigort? Hát- úgy, úgy gondolom, hogy fel kell kérnünk a vendégeinket, hogy reagáljanak. Egyébként ö, elnézést kérek azoktól a kollégáktól, akik még nem ismerik a legkülső régiók fogalmát és problémáit. Ö, kérem, megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony, megpróbálom összefoglalni a kérdést, összefoglalni a választ. Albrich úr számára elmagyarázom, hogy mi a jogi keret. Az Amsterdami szerződésben 200 96-os cikkben szó volt az ultraperiferikus területekről, amelyik elismerte azt, hogy szükséges, hogy ezeket a területeket ezek a területek külön el, bánásmódban részesüljenek tekintettel a földrajzi sajátosságaikra. Ezeket felsorolja a cikk. és ez a Lisszaboni szerződés 349 cikkévé vált. Ezek Guadalupe, Martinica, Guayana, Reunion szigete, és ez még két további terület csatlakozott, ezek különböző okok miatt, San Martin, eh, San Martinik. Nos, eh, amikor hat, San Martin és San Barthélemy, ezek külön területek lettek, ezek a francia tengeren túli területekhez tartoznak. az Azoroi szigetek és Madeira és a kanári e, spanyol tartomány ezeket sorolja föl a 349-es cikkben. És ez teljesen egyértelmű és világos. Ez azt mondja, hogy ezekkel a régiókkal kapcsolatosan alkalmazni kell a különlegességeikre az összes európai politikát. Aztán van egy van az úgynevezett passarel klauzula, amelyik azt mondja, hogy Francia, Hollandia és Dánia kérhetnek státuszváltozást a különböző térségeikre. Ne kérdezik, hogy az angolok, a portugálok nem szerepelhetnek ebben a felsorolásban, de a szerződés világosan azt mondja, hogy Dánia, Hollandia és Francia kérheti a területeinek az átminősítését. Nos, ott van a Májot kérdése, hogyha Hollandia úgy dönt, hogy az egyik területe át akar térni, és legkülső régió akar válni, akkor az Európai Tanácshoz kell fordulni, és az Európai Tanács határozza egyhangulag, hogy módosítja ezt a státuszt a bizottság egy véleményére. San és San ők ultraperiferikus területek lettek, és úgy döntöttek, hogy azt mondják, hogy nem akarunk legkülső régiók lenni, mi egyszerűen csak tengeren túli terület akarunk lenni, tehát ők visszaléptek, és Vámájot viszont jelenleg tengeren túli terület, és most legkülső régióvá akar válni. Most a tanács fog majd dönteni erről a bizottság ajánlása alapján. Aztán, ami a munka ami a főosztályomat illeti, természetesen nem én birtoklom, én csak vezetem, és de nagyon büszke vagyok rá. Nos, miért mi foglalkozunk vele? Eznek történelmi okai vannak, amikor a bizottság néhány évvel ezelőtt átesett egy reformon, és bármilyen biztos úr volt az, aki foglalkozott a kohéziós politikával, a reform keretén belül. Ez átkerült a regionális főigazgatósághoz, de ugyanakkor ő koordinálja az összes politikát. Tehát a konkrétan a válasz az, hogy a mi osztályunk nem csak kohéziós politikával foglalkozik, hanem egyszerűen mi foglalkozunk a 349-es cikk alkalmazásáról, megpróbáljuk rámutatni és emlékeztetni az összes többi főigazgatóságot, hogy léteznek ezek a területek, hogy mentességeket élveznek bizonyos területeken, hogy különleges státuszuk van, hogy ezeket vegyék figyelembe, amikor munkájuk során ezeket érintik Köszönöm. Nem akarom megnyitni a vitát, ez azt jelenti, hogy hogy azt kell mondani, hogy nem legkülső régió, hanem azt kell mondani, hogy legkülső régió státuszával rendelkező régió? Hát, amikor azt mondjuk, mi angolul adottam azt, regionról van szó. Igen, valóban olyan területekről van szó, amelyik tagállamokhoz tartoznak, ugyanakkor földrajzilag távolabb fekszenek, és ezekre vonatkoznak ezek a szabályok a 349 cikk alapján. Köszönöm, elnök asszony. Általános megjegyzéseket fogok mondani, és remélem megválaszolom a hozzám intézett kérdéseiket. Először is Celler úrhoz, ha jól értettem, amit ő felvázolt, az, hogy ott vannak ezek a legkülső régiók, nem használtuk föl ezeket a megfelelő módon, hogy ezek közel vigyék az Európai Uniót bizonyos térségeken. Egyetértek az ő javaslatával, ezt meg kéne tenni, igen, valóban. Nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy megtartjuk a kapcsolatot az ultra régió, a, a ultraperifikulós régiók és Európa között, ugyanakkor valahogyan elszakítottuk a környezetüktől. Maga a bizottság, amikor egy projektet finanszíroz egy legkülső régióban, vagy egy tengeren túli területen, két projekt külön kritériumok alá esik, és külön finanszírozási alapból ez lehetetlen. Nagyon sokszor például nem lehet ezeket összeegyeztetni, mert az egyik érintett terület az legkülső régió, a másik érintett terület az meg tengeren túli terület. Ez összeegyezhetetlen sokszor. Nos, nagyon fontos tehát, hogy ezekkel ezekre odafigyeljünk külön, hogy jobban fel tudjuk használni a forrásokat. Egyet értek önnel, hogy óriási lehetőségek vannak ebben. Gondoljunk arra, hogy például a megújuló energiákat illetően miket tudnak nyújtani az új, a legkülső régiókban. Kísérleti és több mint kísérleti fázisban a, ugyanez vonatkozik a biodiverzitásban, az éghajlatváltozás, a tenger tanulmányozásában, az, az EU, a külső régiókhoz tartozik az Európai Unió tengereinek több mint 50 százaléka. tehát ilyen mértékben vagyunk. Én úgy gondolom, hogy bizonyos kritika és rejlett abban, amikor azt elhangzott, hogy túlságosan sok a javaslat. Az én jelentésem Hát a jelentésemnek nem az a célja, nem az a szándéka, hogy kimondja, hogy mit kell tenni. A jelentés olyas valakinek a jövőképe, aki összegyűjtött információkat és olyan dolgokat látott, amelyeken érdemes elgondolkodni. Igen, vannak javaslatok, amiket tettem, de aztán, hogy milyen döntéseket hoznak, az már nem az én kompetenciám, és nem az a szándékom, hogy ezeket keresztül vigyem, és ezeket megvalósítsam, ezeket a javaslataimat. Dolgoztunk, amikor dolgoztunk, figyelembe vettük a pénzügyi keret szűkítését is, mert azt látjuk menet közben, hogy az be fog következni. Nos, a legkülső régióknak nem csak a, az egyensúly fenntartása a, a szerepe, ez az egész, amit szükség van a legkülső régiókban, az az, hogy megoldjunk specifikus problémákat, amelyek máshol nem, máshol nem léteznek tekintettel arra, hogy ezek a területek általában alacsonyabb költségvetésűek, ráadásul elszigeteltek. Nagyon sokszor figyelembe kell venni a piac szegmentációját is, és a távolságból eredő többletköltségeket a belső piac fenntartásánál. Lambert úr, Mr. Roy úr, rámutatott egy dologra, ami nagyon fontos hogy mi történik a 2020-as stratégiával kapcsolatosan. A válság egy nagyon keményen lesújtott a legkülső régiókra. A fiatals, fiatalok körében a munkanélküliség több mint 50%, és amúgy általánosabban több mint 20% a munkanélküliség. Képezni kell a fiatalokat, képezni kell a, az fiatalokat, mert hogyha ez a probléma mindenhol jelentkezik, a legkülső régiókban fokozottan jelentkezik. Ösztönözni kell az ottani embereket, hogy, mo- hogy mozgosítsák a saját erőforrásaikat, és ezeket a régiók fenntartására fordítsák. Én úgy gondolom, hogy a mobilitás nagyon fontos, az oktatás nagyon fontos, az új technológiák rendkívül fontosak, és hogy korábban említettem, a finanszírozás kérdésére tekintek, mint alapvető kérdés. Hogyha vannak megfelelően eh, a helyzethez alkalmaz, alkalmazódó eh, finanszírozási források, azok rendkívül fontosak lennének. És ezek nyújthatnak csak egy kilábalást a válságból. Nos, a munkánk az volt a célja, hogy meglátogassuk ezeket az ultraperiferikus térségeket, amelyek akkor léteztek. Persze Antilláknál nem voltunk. A célunk nagyon eh, jelent, a célunk az, hogy a jó szomszédsági viszonyokat elősegítsünk ezeken a területeken, de ez minden térségre vonatkozik, nem csak a legkülső régiókra. Én úgy gondolom, hogy a szomszédsági eh, kapcsolatok ápolását a legszélesebb körben kell értelmezni. A legvélső kérdését a végén maradhat egy kétség mindenki lehet legkülső régió, hogyha Dániához, Franciaországhoz vagy Hollandiához tartozik? Nem. Az eredeti elképzelés az volt, hogy ezek rendkívül távol lévő térségek és elszigetelt térségek. Tehát itt rejlik a, a kérdés, a kérdésnek a lényege. Aztán egy másik kérdés is felmerült. Felvetett egy kérdést, aminek talán nem sok köze van a, a legkülső régiókkal, illetve általánosságban, hogy most szigorúak legyünk, és a szigorúságot hogyan kezeljük a szükségek, szükségletek fényében. Meg vagyok győződve arról, hogy végül is a piacok hogyan mérik föl az adott országnak a e, hitelfelvő képességéről. Mert egy ország óriási álmokat e, e, képezhet arról, hogy hova terjeszkedjen, de hogyha senki nem finanszírozza, akkor ezeket revidiálni kell. A legtöbb országban jelenleg a hitelfelvevő képességét az országoknak rendkívül szűkek, és ezért a fejlődés eh, képességei korlátozottak, és jelenleg nagyon oda kell figyelni a költségekre, hogy az államok hogy költik el a pénzüket, és arra kell költeni azokra a dolgokra, amelyek leginkább elősegítik a, a fejlődés. És ez nem csak a legkülső régiókra gondolom, hanem bármely gazdaságra. Köszönjük. Nem tudom, uram, van-e még hozzászólni valója? Természetesen ez joga van. Breves palavras, até porque o, o debate já vai longo, eu não quero ocupar de, o tempo da Comissão nos trabalhos que seguem. Apenas para. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt szeretném mondani, hogyha amikor elindítottuk ezt az eszmecserét, ez nagyon jó lesz a jövőben. Nagyon sok dolog van, amiről még tárgyalni kell, és úgy gondolom, hogy most már át kell térni a e, szavakból a tettekre. A bizottságnál van most e, a szó. Remélem fel fogja használni az elhangzottakat itt, hogy valamit konkretizáljon, hogy elkészítse ezt a jelentést a legkülső régiókról, amelyet a jövő év elejére ígért. Szükség van arra, hogy szorosan együttműködjünk a bizottsággal. A bizottságnak vezető szerepe van ebben az eszmecserében szükség van arra, hogy megfordítsuk ezt a tendenciát. Köszönetet mondunk a két szakértőnek, mert rendkívül mértékben hozzájárultak a minőségnek, a minőséghez. Uh, Köszönjük szépen a két vendég előadónak is, hogy megosztották velünk nézeteit. Nyilván uh, a saját jelentésből is uh, számos inspirációt lehet meríteni a DG régiót vezetőnek és felelős vezetőnek látjuk ezen a téren. Reméljük, hogy jó szakpolitikákat dolgoznak ki, úgyhogy majd a szabályozási kerettel kapcsolatban remélem, hogy visszatérnek és elmondják, hogy hogyan kezelik a kihívásokat. Pedro igaza van, valóban a közkiadásokból vajon melyik rész az, amelyik a növekedés szolgálják. Hm, sajnos kevesebb közkiadá, közkiadás rendelkezésre, úgyhogy ez is egy, e, ez is egy kihívás a kohéziós e, politikát, tehát e, úgy kell alkalmaznunk, hogy katalizátorként hasson a változásokra. A helybelieknek pedig önbizalmat tudjunk ezáltal adni. Köszönöm, köszönöm szépen még egyszer mindenkinek. Uh, Kollégák, még egy uh, jelentősebb témánk van, és egy apróbb, de sajnálom, kettő perc türelmet kérek, tájékoztatnom kell önöket arról, hogy a koordinálók miről döntöttek tegnap, mert uh, számos vélemény és jelentés volt a napirenden. A globalizációs korrekciós alap az a szocialisták és a demokraták kezelésében van. Az európai szociális változtatás az az ECR feladata lesz. A közvetlen kifizetések a farmereknek ez a zöldek témája lesz. A közös a mezőgazdasági termékek közös piaci szervezése, ez a GUE-be, GUE, a piaci szabályozás a zöldek témája, a parlament és tanács közös jelentése a kap kapcsolatában, ez az ALDE illetékességebe kerül. 2013-as farmerek közvetlen kifizetése ez az ALDE, a, a horizontális szabályozás a néppárti, aztán van az energia, infrastruktúra, ez a szocialisták és demokraták témája lesz, az, a transeurópai hálózatok, az ECR, aztán nem jogalkotási vélemények is vannak, a közös halászati politika a néppárt ö, témája lett, Beruházás Európába az ECR, Európai Statisztika Néppárt, és a kis méretű, illetve házi jellegű halászati tevékenység a zöldek témája lett. Elmondom, hogy a titkárságot megkértük arra, hogy minden gyakorlati lehetőséget vizsgáljanak meg, hogy a, a ez a bizottságunk hogyan tudna együttműködni a társ intézményekkel és szervekkel. A közös stratégiai kerettel kapcsolatban tájékoztatom önöket, hogy a jogi szolgálatunktól azt az információt kaptunk, hogy ugye az elmúlt egy év alatt mondottakkal összhangban ez a közös keret a normál jogalkotási eljárás alá tartozik, ne, tehát nem felhatalmazás alapján végrehajtott jogi aktus lesz. Hán biztos majd tájékoztatni fogom a döntésünkről. Ezzel tehát szeretnék is tovább lépni a következő napi rendi pontra. Andrei Kovácsövet kérem, hogy prezentálja a nézeteit a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többi pénzügyi keretről. Megadtam a szót. Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. В края на месец юни тази година Европейската комисия представи предложението си за многогодишна финансова рамка. Akkor most bolgár nyelven folytatom. 2014 és 2020 közötti pénzügyi időszakról beszélünk. A javaslat minden igényt igyekszik kielégíteni. Egyrészt ugye több költést szeretnének sokan. Nagyon köszönöm, hogy lehetőséget kaptam erre az eszmecserére, hiszen a javaslatot nagyon fontosnak érezzük. A bizottság javaslatát ismer, ismerjük, csak a főbb pontokat emelném ki, különösen azt, amelyik a regionális politikával kapcsolatosak Először a szakpolitika céljairól beszélnék, beszélek az eszközökről, majd végezetül pedig e, következtetéseket vonunk le. A következő pénzügyi programozási időszakban egy, e, egyszerűsítünk és e, összhangba hozunk egyrészt növekedés és munkahelyteremtés a fő cél, a másik pedig az európai tervezeti kohézió. E, a teljes összegből 364 milliárd e, lesz elkülönítve a növekedésre és e, a teremtésére. 11,7 milliárd euró lesz a a határ átnyúló tevékenységre 8,6, transnacionális 4,2, illetve eurorégiók 0,2 milliárd. Azt szeretnénk, hogyha 2,5 százaléknál húznánk meg a tagállamok számára a túlépési lehetőség plafonját. Új osztályozás születik a régiók vonatkozásában, azok esetében, ahol a GDP 75 és 90 százalékot érje el az EU átlagnál. Itt a maximális társfinanszírozás mértéke lesz megváltoztatva. A következőképpen alakulnak a dolgok. 75 százalék a korábbi konvergencia államoknál. 75 százalék illetve 60 százalék a következő régióknak, illetve az összes többi régiónak 50 százalék marad. Kivéve az európai területi együttműködés országaiban, ahol ugye N plusz 3-as szabály kell alkalmazni. 12% lesz a tagállami szinten a céltartalék a növekedés és munkahelyteremtés céljaira. A következő több éves pénzügyi tervben az úgynevezett tematikus koncentráció az egyik új elem. Ide tartoznak kötelező prioritások, K plusz F, illetve az innováció, ezek a fő irányok. A KKV-k versenyképessége, illetve az alacsony széndiokszid kibocsátás. Ez azt jelenti, hogy a régióknak legalább 50%-ot kell beruházni az adott régióra alokált forrásokból ezekre a célkitűzésekre. A kevésbé fejletteknél 60%, illetve a még fejlettebbeknél 80% ez a ráfordítási arány a régióknak 6 és 20 között kell beruházni a kategóriáiktól függően. Ezen kívül pedig az, az ERFA-nak a 70 százalékát nemzeti szintjén e, fogják alokálni. Érdemes megjegyezni, hogy a kohéziós alap olyan olyan területekre koncentrálódik, ahol a, a, a GDP elmarad az EU átlag 90%-ától. Elsődlegesen a kiemelt infrastruktúrás beruházásokat fogjuk támogatni. 50 milliárd euróról van szó, plusz 10 milliárd euróról. Ezeket pán pán-európai alapon allokálják, tehát ez nem a nemzeti hatáskör alá tartozik majd. A munka már megkezdődött, és biztos vagyok benne, hogy jól fog zárulni. Az Európai Szociális Alap projektjeit nemzeti szinten társfinanszírozzák, legalább 25 százalékban a kevésbé fejlett térségekben 20%-ban az annál fejlettebb, és 15%-ban a fejlettebb régiók esetében. Végezetül meg kell említeni néhány eljárásbeli sajátosságot is. A Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően sajnos az hozzájárulási eljárás nem teszi lehetővé, hogy a parlament jobban beleszólhasson a folyamatokba. A Regionális Fejlesztési Szakbizottság véleménye szorosan kapcsolódik a jelentés, a Költségvetési Szakbizottság által elkészített jelentést övező politikai környezethez. És most szeretnék arról tájékoztatni még, hogy a Libe szakbizottság eh, azt szeretné, hogyha a parlamentnek eh, nagyobb hatása lenne, nem pusztán egy hozzájárulási igen vagy nem szerepe. A az Európai Parlament esetében megvizsgáljuk egy esetleges időközi jelentés lehetőségét is, Én kíváncsian várom természetesen a hozzászólásaikat, kérdéseiket, és most egyelőre azt vegyük figyelembe, hogy csak igennel és nemmel szólhatunk. Köszönöm, Stavreskakis kolléga. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Nagyon fontos, hogy ez a bizottsági közlemény, a 2020 Európa közlemény gyakorlatilag csak egy szolidaritási politikát jelent a gyengébb régiók számára. Ez egy beruházási politika is a gazdasági válság áthidalására. A hozzáadott értéket az jelenti, hogy komoly beruházások valósulhatnak meg a kohéziós politika révén, és vegyük figyelembe a vonatkozó rendeletet. Szeretnék néhány dolgot megemlíteni, amelyek kapcsolódnak a bizottságunk munkájához. Először is A kohéziós politika keretében a következő időszakban allokálható összegek tekintetében nem lehetünk százalékig elégedettek. Az Európai Parlament arra törekedett, hogy a jelenlegi szinten tartsuk meg az összegeket, ugyanakkor a bizottság a javaslatában ezt nem garantálja. Másodszorban üdvözöljük azt a tényt, hogy a fel nem használt összegek a következő pénzügyi években a kohéziós politika keretében támogatott programokra még felhasználhatók. Ez 2014. január 1-ét követően lesz így, és szeretném aláhúzni azt is, hogy mennyire fontos, hogy ezeket a rendeleteket minél előbb elfogadják. És így biztosíthatók a programok új generációja és így sok problémát elkerülhetünk majd későbbi időszakok során, úgyhogy ezt kell majd az elkövetkezendő hónapokban megvizsgálnunk. Ezen kívül nagyon fontos, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsünk a költségvetési fegyelem között, illetve a kiadások rugalmassága között. Ugyanakkor egy be, úgynevezett beépített rugalmasságra is szükség van. Úgyhogy én üdvözlöm az erre vonatkozó rendelkezéseket a szolidaritási alapon belül. Bizonyos fenntartásaink vannak eh, azzal kapcsolatosan, hogy eh, mi a helyzet a Connecting Europe eh, eszközzel. Ezt az eszközt az Európai Bizottság központilag fogja kezelni, és az ellentmond a kohézió alapokra vonatkozó elveknek. 10 milliárd eurót jelent ez az alap, tehát alaposan meg kell vizsgálnunk, hogy a Connecting Europe eszközt hogyan kezelik majd. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, Konstanz Krél. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kérdésem lenne, ami az eljárást illeti nem tudtam, hogy itt nem csak a költségvetési keretről szavazunk, amit a bizottság javasolt, hanem minden olyan fogas kérdésről, mint a kvótákról, az utalásokról és egyebekről. Nyilván itt nem együttdöntési eljárásról van szó, de a plenárison, ha igennel szavazunk, akkor gyakorlatilag a jogalkotási jogkörünk is csorbul. Nem tudom, tudná -e valaki segíteni, hogy a jogalkotási lehetőség hogyan hogyan érinti a jogalkotási jogkört vagy lehetőséget mindez. Egy kicsikét most tanácstalan vagyok elnök Johann Zeller, majd később megválaszolhatjuk ezt a kérdést, Konstanz. Igen, pontosan erről van szó. Itt most gyakorlatilag egy elég lehetetlen helyzetbe kerültünk, amikor a kutya, a farok csóválja a kutyát. Itt vannak tehát a, a több, évi, több éves keret programokra oszlik fel a kohéziós politika, és itt megkérdőjelezhető, hogy itt most milyen automatizmusokról van szó, automatikusan elfogadjuk. Itt most mindegy, hogy milyen eszközről van szó, a Connecting Europe-ról vagy a kótákról, de ha módosítani akarunk, akkor mi a helyzet? Tehát minél előbb a Költségvetési Szakbizottsággal meg kell ezt vitatni, hogy egy ilyen módon történő állásfoglalás kialakítása nem lehetséges. Itt elvész tulajdonképpen a jogalkotási lehetőségünk, és minél előbb ezt a kérdést kezelni kell. Köszönöm szépen. Kálfin úr itt van a körünkben, az, a két jelentéstevő egyike a Költségvetési Szakbizottságból, Reimer Bőge a másik jelentéstevő. Tehát akkor talán önnek adnánk meg a szót. Itt megvoltak az előzetes hozzászólások. Megismételheti a, igen, megismételheti a kérdést. Elnézést, tehát akkor még egyszer a kérdésemet megismételve, nem teljesen világosan látjuk itt a szakbizottságban, hogy az eljárás hogy fest. A költségvetési szakbizottság jelentése nem egy jogalkotási, illetve bocsánat, nem együtt döntési eh, eljárást eh, jelent, és eh, én most tudtam meg, hogy a kohéziós politika rendelkezésre álló nem a teljes keretről van szó, hanem a konkrét allokációkról, százalékokról, amiről viszont a jogalkotási csomagban dönteni akartunk. Ha például az energiahatékonyságra 20%-ot kell kiadnom, vagy a szociális alapból 50%-ot. Ha a költségvetéshez csak egy rábólintással, egy igennel járulunk hozzá, akkor hogyan kezeljük a megtakarításokat, vagy mi a pontos eljárás? Köszönöm szépen elnök asszony, kedves kollégák, először is elnézést, hogy késve érkeztem, de a jövő évi költségvetés háromoldalú megbeszélésén vettem részt. Nagyon rövid leszek, talán megpróbálom megválaszolni Konstanz kérdését. Először is a mandátuma a parlamentnek egyértelmű. Erről szavaztunk a SUR bizottság jelentése kapcsán. Ezen kívül saját kezdeményezésű jelentések is születtek a kohéziós politikáról, illetve az agrárpolitikáról. Erről a parlament szavazott. Ezen kívül van a bizottsági javaslat, és a, a tanácssal eléggé rosszul állnak a tárgyalások. Tulajdonképpen nem is beszélhetünk tárgyalásokról. Igen, kedvesen felkért minket a lengyel elnökség, és az általános ügyek tanácsát megelőzően és azt követően is voltak tájékoztatások, már az egyikre sor került, a másodikra pedig december 5-én kerül sor. A legutolsó általános ügyi tanácson belül a közös agrárpolitika is napirenden szerepelt, illetve a kohéziós politika. A december 5-i ülés pedig csak a saját forrásokkal foglalkozik. Ez eszmecsere még csak azt sem mondanám, hogy álláspontok kialakításáról lenne szó a tanácson belül. Tehát egyelőre megvan a parlament álláspontja, a bizottsági javaslat és az úgymond eszmecsere a tanácson belül. Tehát formálisan nem kezdtünk tárgyalásokat még a tanácssal. Ami pedig az ütemezést illeti, a határidőket, a Dán elnökségtől, illetve a lengyel elnökségtől elnökség részéről a december 5-e lesz az utolsó tanácsülés, és ott kezdenek el a saját forrás kérdésekkel foglalkozni. Majd a Dán elnökségnek az a szándéka, hogy elfogadjanak egy tárgyalási mandátumot, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a következő fél évben a Dán elnökség alatt várhatóan kialakul a tanács álláspontja, talán számok nélkül, de legalább meg tudjuk határozni, hogy milyen területen tudunk megállapodni, mely területeken nem tudunk, illetve hol vagyunk közel a megállapodáshoz. Ez képezheti majd a tárgyalások alapját, de ez a legtöbb, amit elvárhatunk a Dán elnökségtől. Úgyhogy egyelőre, mielőtt megkezdjük a tényleges tárgyalásokat, nem térünk el attól a mandátumtól, attól a felhatalmazástól, amit a parlamenttől kaptunk. Ha ettől el kell térnünk, illetve lehet, hogy ettől el kell majd térnünk, amikor ténylegesen megindulnak a tárgyalások, és az elnökök értekezlete már eldöntötte, hogy ilyenkor milyen eljárást kell követni, és a többi szakbizottsággal is felveszük a kapcsolatot, majd mindenkit tájékoztatunk arról, hogy a tárgyalások hogyan alakulnak. És akkor majd meg tudjuk határozni, hogy hol van eltérés a SUR bizottság döntés alapján született jelentésünk, illetve a tanács javaslata, álláspontja között. Mi így látjuk az eljárást. Egyébként az általános ügyek két héttel ezelőtti tanácsi ülése már rávilágított arra, hogy hol vannak eltérések a mi jelentésünk és a, a bizottság javaslata között. Egyrészt a kohéziós alap csökkentéséről van szó, másrészt pedig a közlekedési alap növeléséről. A költségvetés struktúrájának változását vonhatja ez a maga után, és ennek következtében a kohézió nem egy al alfejezet lenne. Tehát nem tudom, hogy egy ilyen struktúrához mi hozzá tudunk-e járulni, és a, azt is meg kell nézni, hogy a Connecting Europe eszköz része legyen-e a kohéziós politikának. Szerintem nem. Tegnap az ITRE bizottságban foglalkoztak ezzel az eszközzel, és ez a konkrét projektekkel függ össze. Olyan projektekről van szó, amelyek nem támogatást élveznek, hanem szinte kereskedelmi alapon, vagy üzleti alapon valósulnának meg. Tehát a kérdés az, hogy azokhoz a régiókhoz menjünk, ahol támogatásra van szükség a kohézió érdekében, avagy pedig ezt az eszközt külön kezeljük. A harmadik dolog, el kell döntenünk, ugyanis a köztes régiókról döntött a parlament, ezt már egy, tárgyal, egy vita is megelőzte, Konstanz jól tudja. És ugyanaz a javaslatunk a tanács, illetve a bizottság anyagával kapcsolatosan is. Most azt nem tudom, hogy ez egy plusz pénz-e, vagy pedig az eddig rendelkezésre álló kohéziós források része. A köztes régiók tehát szerepelnének abban az összegben, amit ez idáig kohézió címszó alatt használtunk fel. amelyből a legszegényebb régiókat támogattuk. Végezetül pedig az e, további eltérés a bizottság javaslata és a mi javaslatunk között a módszerekkel kapcsolatos. Ha a, ha a kohéziós alapok egyértelműen csökkennek, akkor ez attól függ, hogy mihez mérjük, milyen alaphoz mérjük a csökkenést. A bizottság javaslatában ez a 2011-es árszintet jelenteni. Mi a 2013-as árszintet javasolnánk, ami az utolsó éve a jelenlegi pénzügyi keretnek. Ha ugyanis a 2011-et vennénk alapul, akkor a következő többéves pénzügyi keretre ez automatikusan egy csökkenést jelentene. 5,3%-os nettó csökkenést jelentene a 2011-es alapul vétele, a 2013-as pedig 8,4-et. Még egyszer, tehát a jelenlegi pénzügyi keret hez képest. A bizottság tehát ezt javasolja, és mi ragaszkodunk a parlament által megszavazott jelentéshez, aztán majd meglátjuk, hogy a tanács milyen álláspontot alakít ki. Tehát minden esetre szerettem volna felhívni a figyelmüket ezekre a kérdésekre, a köztes régiókra, illetve a nagy közlekedési projektek és a kohéziós politika közötti összefüggésre, valamint a politika rugalmasságára, amit esetleg másképp neveznek a költségvetésben, illetve ez utóbbi kérdés a referencia év kérdése. Ha ugyanis ha a bizottság javaslatát vesszük figyelembe, akkor azt kell megvizsgálni, hogy mennyivel csökken a kohéziós politikára rendelkezésre álló pénz. Köszönöm szépen, Ernst eh, asszony. Köszönöm szépen. Eh, kicsikét elgondolkodhatott, eh, ha azt hallom, hogy a kohéziós politika és a közlekedési politika valahogy összekapcsolódik, azt hiszem, hogy itt elég bizonytalan talajon állunk. A különböző tagállamok is reagáltak erre. Például a német Bundesrat azt mondta, hogy az a költségvetés teljes összege, ha az AMB-hez kapcsolódik, akkor ezt nem fogadjuk el. És mások is beleszólhatnak, játszhatnak szerepet. És csak azt tudom remélni, hogy a szakbizottságokkal közösen egy nyelven beszélünk, ugyanazokról a dolgokról beszélünk, illetve nem olyan dolgokat feszegetünk, amelyek nem felelnek meg a pénzügyi keretnek. És fontos azt is tudni, hogy mire van lehetőség az egyes területeken, illetve min nem. A, az Európa összekapcsolása című eszköz, ez nagy ismeretlen doboz, esetleg a költségvetési szakbizottsággal érdemes lenne egy közös megbeszélést folytatni ez ügyben. Az eddigi vita alapján azonban azt hiszem, hogy nagyon sok ismeretlen tényező van még. Thank you very much. Köszönöm szépen. Konstanz. Darf ich bitte noch... Még egy, utol, egy pótkérdésem is lenne. Világos, megvan a bizottság javaslata, a mi javaslatunk, van egy összeg, a Connecting Europe eszközzel kapcsolatosan 376 millió euró szerepel a bizottsági anyagban, ami a jobban fejlett, kevésbé fejlett és köztes régiókra, a határokon átnyúló együttműködésre vonatkozik. Ez így rendben is van. És mint ahogy ezt korábban is tettünk, a rendeletekkel, a rendeletekben szögletes zárójelben utaltunk ezekre a dolgokra, és amikor a végleges tárgyalási szakaszba kerülünk, akkor helyettesítjük ezeket konkrét számokkal. Viszont eh, a jelentéstevő most azt eh, mondta, hogy a javaslatban egyértelműen az szerepel, hogy a pénzügyi keretben 80%-ot kapnának a jobban fejlett eh, régiók három prioritás esetében 20%-ot kapna az energiahatékonyság, 25% pedig a legszegényebb régiók esetében az ESA keretében. A jobban fejlett régiók esetében 52 százalék, stb. stb. De rengeteg százalékról van itt szó, amit kritikusan lehet szemlélni, ugyanakkor viszont mi azon a véleményen vagyunk, hogy a költségvetési csomaggal kapcsolatos jogalkotásra kellene odafigyelni? Ez hogyan nézne ki? Ezt feladták, vagy párhuzamosan dolgozzunk? Talán, ha erről még hallhatnánk. Uh, uh, I don't think that... Nem hiszem, hogy további tárgyalásokra van szükség, legalábbis úgy látom, mert a tanács éppen most dolgozik a saját álláspontján. Elmondtam, hogy mi a helyzet az általános struktúrákkal kapcsolatban a parlamentben. Az a fontos, hogy ne legyen kevesebb a forrás vagy a pénzeszköz, mint a jelen periódusban. Amennyiben a 2011-es árakat veszük, akkor a bizottság azt mondaná, hogy ez 2,4 százalékos növekedés. Tehát, hogyha még az idei évet veszük figyelembe, itt mínusz 5 százalékról beszélünk, ezek általános számadatok, majd megvárjuk, meglátjuk, hogy a tanács milyen álláspontra helyezkedik. Addig nincs miről tárgyalni ugye kapunk tájékoztatást a tanácsi vitákról. Mellesleg mondom, az egyik javaslat, ami a legutolsó általános ügyek tanácsáról érkezett, azt, azt mondta, hogy először egyetértésre kell jutni a számokkal kapcsolatban, utána léphetünk tovább. A soros lengyel elnökség egy másik hozzáállást tanúsított, ez a jó. Ugye a, ők azt mondják, hogy nézzük meg, mit akarunk elérni az Európa 2020-as stratégiában, és utána véglegesítsük a számokat. Szerintem a tanácsban még messze van a közös platform. Az elnökséggel együtt nem tudunk többet tenni, csak azt, hogy ismételjük az álláspontunkat. Szerintem korai még a tárgyalás, hiszen nem tudjuk, hogy hova alakulnak a dolgok. Még mielőtt a bizottsághoz ö, ö, fordulok, ö, esetleg az előadók szólna. Jó, akkor megadom a szót. Nem is tudom, hogy ebben a vitában mit kellene mondanom, mert itt igazából a parlament álláspontjának a kimunkálásáról van szó, én nyilván nem akarok belefolyni a vitába, de egy szó merült fel, ez az új átmeneti kategória, vagy intermedier kategória. Itt szeretném tisztázni, hogy nem vettünk el pénzt a szegény országoktól és régióktól azért, hogy az új intermedier vagy köztes régiókat finanszírozzuk. Ha megnézik a bizottság javaslatát, és a szegény régiók és országok allokációjáról. Az EU 12-ről beszélek. Én látni fogják, hogy a jelenlegi periódushoz képest az új periódusban az oda alokált pénz emelkedni fog az EU-15-öknek az allokációja csükken majd. Úgyhogy egy percig se higgyék el, hogy elvettünk pénzt a szegényektől annak érdekében, hogy Európa jobb módú részeinek adjuk oda. Szerintünk mi legalábbis így látjuk, hogy nagyon robusztus, lényegbe vágó erőfeszítéseket teszünk, hogy Európa kevésbé fejlett régióit finanszírozni tudjuk. Itt hagyom abba. Elnök asszony. Joachim, mit mondott? Natürlich auch zu einem Problem. Ez is egy problémához vezethet, ugyanis a gazdagabb régiók is megszenvedték a válságot, tehát ezt sem szabad szem előtt téveszteni. Uh, because Erik van Bres. Erik van Breska nem mondta, hogy nem vettek el a régióktól. Tehát mindenki a saját kategóriája alapján áll. Szerintem ne higgyünk abba, hogy ha majd megszabadulunk a jobb módú kategóriától, vagy régiótól, akkor majd mozgatni tudjuk a, a, a pénzeket az EU12 meg az EU15 között. Karfin úrra hivatkozom, és elmondom, hogy komolyan méltányoljuk, hogy amikor a jövőről beszélünk, a jövőről beszélünk, akkor csatlakozzon hozzánk. Nagyra tartanánk ezt. Ugye Konstanz mondta, hogy paralel módon folynak a tárgyalások. Egy adott pillanatig, hogy az ember elmegy úgy, hogy zárójelbe vannak számadatok, meg tények, de ugye eljön a pillanat, amikor a költségvetési tárgyalásokból kizártak egy bizonyos elemet, ami fontos lehet a szabályozási keretnél. Nos, ez nagyon fontos lenne, tehát üdvözölnénk a szoros együttműködést. Andrei, nem tudom, van-e hozzáfűzni valója? Nincs. Nagyon szépen köszönöm. Karfin úrnak is köszönöm, hogy eljött hozzánk, ahogy értettem a dolgot. Ugye látom, hogy a tárgyalások kezdeti szakaszában vagyunk és a folyamat, az eljárás maga sem egyértelmű. Meg, ki kell, át kell adnunk a véleményünket, ez az első eszmecsere, egyébként a Lisszaboni szerződés 312-es cikke alapján azt tudjuk, hogy a parlament a tagjainak a többségi szavazata alapján elfogadhatja a tervezetet. Én úgy gondolom, hogy a témáért felelős vezető bizottsággal szorosan együtt kell működnünk. <clears throat> Nyilván ki kell munkálnunk, hogy hogyan lépünk tovább az eljárásban. Fontos, hogy a parlament hallas hangját, nem tudom, hogy ehhez szükség van-e egy saját kezdeményezésű véleményhez, vagy megmarad a bizottság jelentése, amelyet nem változtatunk meg. Tehát eh, igazából nem tudom, hogy lépünk tovább. Egyébként pedig eh, elmondom, hogy méltányolom, eh, hogy a bizottság ilyen együttműködő elnök. Köszönöm szépen. Ezzel tehát lezárjuk a témát, hiszen itt e pillanatban nem kell döntenünk. Még egy napirendi pontunk van, azonban nincs itt senki, aki felvezetné, mert Lambert van Nistelrooy eltűnt, nem vagyok felhatalmazva, de egy javaslatom volna. Elolvastam a jelentést, szerintem jó ez. Ez a bizottság egyébként öt hónappal ezelőtt járt a helyszínen, és Görögországban azóta tökéletesen megváltozott minden. Szerintem egyszerűen vegyük csak tudomásul, és kész. Nincs szükség erről vitát nyitni, hiszen változott a helyzet. Még el se, el se kell fogadni Kollégák, nincs nálam egyebek napirendi pont. A következő találkozóra december 19 és 20-án kerül sor. Köszönöm a megjelenést. Ja. E, tolmácsok, a munkát befejeztük.